Ladies and gentlemen, can you take your seats possibly? Hölgyeim és uraim, kérem, foglaljanak helyet. If you're going to be joining us. Mármint azok, akik részt akarnak venni a szakbizottságunk mai munkájában. Thank you very much. This is an opportunity for us to have a... Köszönöm mindenkinek az együttműködést a transatlanti eh, kereskedelmi eh, és eh, partner és befektetési partnerség témájában TTIP néven elhíresült ez. Azt hiszem, hogy ez egy fontos téma, amiről most nagyon fontos meghallgatni szakértők véleményét is. Köszönöm a vendégelőadóinkat, üdvözlöm mindazokat, akik online követik a mai ülésünket. A ttip tel kapcsolatos tárgyalások nagyon fontosak a belső piaci szakbizottságnak, hiszen hozzánk tartozik alapvetően a szabványosítás, a közbeszerzés, amelyről egyébként fogunk bőven beszélni ma. Lange urat a Imko, az INTA elnökét üdvözlöm itt a balomon. A fogyasztóvédelmi kérdésekkel már itt is foglalkoztunk, és a szabványokkal, és akkor azt mondtuk, hogy a közbeszerzési szempontokat majd később vizsgáljuk, és pont ma ez van a napi renden természetesen háttéranyagokat, szakértőanyagokat is berendeltünk, szabályosítás, szabályozási együttműködés például a gépjárművek terén, textiliparban, gépiparban, vám és kereskedelem terén, illetve fogyasztóvédelemben. Ben Langének szeretném hogy rövid bevezetőre megadni a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Yeah, it's on. So, oh, yeah. So, uh, Chair Ford. Kedves Vicky Ford kollégák, a közbeszerzés, a TTIP tárgyalások talán legfontosabb eleme nekünk az Európai Unióban. Nagyon fontos, hogy a közbeszerzési piacokhoz hozzáférjünk az Amerikai Egyesült Államokban. A GDP 12%-át teszi ezt, ez a piac ki. Így tehát az európai termékek és szolgáltatások a jelenlegi amerikai törvények szerint nem vehetnek részt az amerikai közbeszerzésekben. Ez nyilván a TTIP keretében ez így nem maradhat, ezért kell erről beszélni. Nagyon aktuális egyébként ez a mai meghallgatás, mert Obama úr hétvégén vasárnap ellátogat szülővárosomba Hannoveri vására, amely talán új lendületet adhatott a tárgyalásoknak, mert egészen mostanáig a TTIP tárgyalások, hogy is fogalmazzak diplomatikusan, hát igencsak lassú tempóban haladnak. Ha szeretnénk az Obama kormányzat alatt megállapodni, a TTIP ügyben, akkor itt az ideje, hogy új lendületet adjunk a tárgyalásoknak. Azt hiszem, hogy nagyon fontos pillanathoz érkeztünk, ennél aktuálisabb nem is lehetne éppen ezért a mai meghallgatásunk. Public procurement market. First part of the uh, hearing will be chaired by a meghallgatás első paneljét Vicky Ford fogja elnökölni, amely elsősorban a közbeszerzés belső szempontjait vizsgálja, az unión belüli közbeszerzésre helyezve a hangsúlyt, a második feléről pedig én, mint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnöke fogom elnökölni, hiszen ez inkább a külső aspektusokat vizsgálja, például azt, hogy hogyan tudunk majd az amerikai közbeszerzési piachoz hozzáférni. Diszkrimináció mentes és átlátható módon. Szerintem a minden szakértőnk jelen van. A, még a női férfi egyensúly is viszonylag jól áll. Első hozzászólunk Philip Citroen, aki az európai vasúti ágazatot képviseli, aztán Shen asszony, aki a tengerhajózásról beszél majd, és aztán pedig Daniel Basso az etók, tehát a szakszervezetek nevében fog hozzászólni. 7 percet szántunk mindenkinek, Filip tiéd szó elsőként parancsolj. Merci, Madame le Président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az IMIKO és Intaszak szakbizottságnak, hogy meghívtak ma ide mivel a szlájdokat eh, angolul készítettem elő, ezért angolul fogok beszélni, de egy pár szót bevezetőként eh, anyanyelvemen is eh, szólnék. Igen, nem szemben, hanem a hátam mögött láthatóak, így én nem fogom őket látni. Nem baj. Tehát annyit szeretném bevezetőként röviden elmondani, hogy a TTIP tárgyalások számunkra rendkívül fontosak, mert nagyon sok cég, amely az UNIFE tagja. A következőre ugorjunk. Tehát nagyon sok UNIFE tag cég az amerikai piacon is aktív, és szeretnének még jobban hozzáférni ez a piachoz. De ahogy láthatják ezen a dián, Európában a piac 84%-át birtokolják az Unife cégek, és a világ vasúti termelésének 46%-át. A következőn látható mindazok cégek logója és neve, akik a, az UNIFE tagjai. Most a részletekben nem menjünk, de egy növekvő piacról beszélhetünk. Folytatom angolul az amerikai vasúti piac mm, hár, több mint 3%-kal fog növekedni az elkövetkezendő években vállalkozások szerint. 22,5 milliárd amerikai dollárról beszélünk. Nagyon fontos ez. A szakértőink előre jelzései értelmében. Nagyon fontos piac ez, amerikai barátaink számára a a vasúti teherszállítás egyre nagyobb fontossággal bír, a, ugyanakkor igen terített a, az amerikai vasút. A, lássuk, hogy most milyen ö, akadályokat kell leküzdenünk az amerikai közbeszerzésen. Nos, az amerikai piacon jó néhány akadályt kell átugraniuk azoknak, akik a közbeszerzésben részt akarnak venni. Mire gondolok itt? Először is a WTO, GPA közbeszerzési vállalások csak 37 amerikai államra terjednek ki, illetve a különböző tömegközlekedési cégek ebben nem vesznek részt. A Buy America törvény tehát hogy vásárolunk amerikait, amely alapvetően a, az városi közlekedéssel foglalkozó szövetségi mondjuk úgy, hogy minisztérium nagy teszi ki a, a, a gördülállmány 60%-át, és ennek teljes egészében amerikai gyártásnak lenne jelenlegi törvények szerint. A Kalifornia AB 1097-es törvény pedig további megszorításokat teremt, hogy csak egy példát hozzak. A következő dián láthatjuk, hogy mik a legfrissebb trendek a vasúti ágazatban Amerikában. Az elmúlt hónapokban láttuk azt, hogy nagyon komoly politikai nyomást gyakorolnak annak érdekében, hogy szövetségi szinten tovább szigorítsák ezeket a szabályokat, ami nagyon furcsa pont most a TTIP tárgyalások elős közepén. Egy nehezebb kivételeket kapni ezen alól. Ami igazán fontos önök számára, 2015 végén az amerikai kongresszus a Fixing America Surface Transportation törvényt kapták, fogadták el, FAST rövidítéssel lehet erre utalni, ami az elkövetkező 5 évben több mint 300 milliárd amerikai dollárt tesz majd ki ami azt, és ebben 60%-ról 70 ra kell nőnie az amerikai a cégek által beszállított aránynak. Ez nyilván számunkra nem kedvező változás. És újabb és újabb javaslatok érkeznek arra, hogy az amerikai cégek arányát 100 növeljék. A Grow America Act törvényjavaslat is megjelent már a kongresszusban. Ez a, tag, a szövetségi állami szinten nagyon aggasztó a helyzet. Amikor szövetségi pénzeket nem használnak fel, például a két évvel ezelőtt odaítélt bostoni szerződés esetében a helyi beszállítók előnyben részesülnek, ugyanígy volt a, a Chicagói esetben is. A közlekedési minisztérium pedig földrajzi alapú alkalmazás preferenciákat szabna meg abban az esetben, hogyha a szövetségi pénzzel is támogatnak egy ilyen közlekedési projektet. Lássuk most a következő diát, leg, mik a legfontosabb aggodalmaink. Az, hogy eh, egyre nő az amerikai beszállítók eh, arányára vonatkozó követelmény, főként eh, állami szinten, ami nyilván egyre nagyobb költséget is jelent egyébként a vasúti ágazat számára hogyha nincsen kritikus tömegű megrendelés, akkor egész egyszerűen az, hogy a helyi munkavállalókat kell alkalmazni, ez, ez megkerülhetetlen problémát jelent és ahogy meg sokszorozódnak az ilyen állami, szövetségi állami követelmények, nyilván a az állami tulajdonban lévő cégek jönnek ki majd ebből a legjobban. A bosztoni és chicagói beszállítói szerződéseket a CNR és CSR amerikai beszállítók nyerték el, amelyek a világ legnagyobb előállítói gyártói most. De hát nyilván a Boston Chicagói beruházás vagy befektetés nyilván nagyon fontos. Nézzük a következő diát. Úgy érezzük, hogy az Amerikának és eh, az Európai Uniónak tényleg egyenlő szabályokat kell alkalmaznunk a közbeszerzés terén. Minden szövetségi szerve ki kell eh, terjednie eh, a vállalásoknak, beértve a szövetségi államokat és a tömegközlekedési szerveket. A Buy America tehát vásárolja amerikai, amerikait elvárások egész egyszerűen gátolják az uniós beszállítókat abban, hogy aktívak legyenek az amerikai piacon. Minden szinten javítani kell a kormányzat közbeszerzési eljárásait, átláthatóvá kell tenni, főként a kkv számára eh, nagyon fontos, és a local hiring kezdeményezések, tehát alkalmazunk eh, helyi munkaerőt, ebből a vasúti ágazatot mindenképpen ki kell eh, zárni. Köszönöm szépen, hogy röviden, villámgyorsan elmondhattam a, a, a, mindezt és köszönjük azt, hogy segíti az Európai Parlament a, a tárgyalásokat. Tudjuk, hogy mennyire kényes időket élünk, reméljük, hogy azért valamit tudunk majd javítani a helyzetet. Thank you very much indeed. And now, uh, Mrs. Jingshan. Köszönjük szépen, most pedig uh, Jingshan uh, asszony következik. Yeah, so my name is Jingshan. Igen, uh, Jingshannek hívnak, uh, és uh, én kereskedelem politikai tanácsadó vagyok és hogy elkerüljem a tévedéseket, mi nem hajó tulajdonosok vagy hajó üzemeltetők vagyunk, hanem mi hajóépítők vagyunk, és mi az európai hajóépítési ipar 100%-át képviseljük. 91 milliárd euró éves forgalmunk van, és 500 ezer képzett munkahelyet kínálunk, és 400 ezer közvetett munkahelyet teremtünk. A Sea Europe meglehetősen aktív volt a eh, TTIP teljes folyamata során, és eh, idén eh, már elküldtünk Washingtonba egy delegációt, hogy az érdekelt felekkel tárgyaljunk. És ott számos tengerészeti korlátozással szembesültünk, amelyek megakadályozták azt, hogy a hajóink bejussanak az Egyesült Államok helyi piacára. A korlátozások közül a legfontosabb a közbeszerzési korlátozások voltak. Tehát mielőtt rátérnék a mostani prezentáció legfontosabb elemére, szeretném röviden elmagyarázni, hogy miről is van itt szó. A Jones törvény egy száz éves amerikai törvény, és megköveteli, hogy az áruk és személyek szállítása két pont között olyan hajóval történjen, amelyet az, Amerik- amelyet az Amerikai Egyesült Államokban építettek, ott regisztráltak, és amerikai legénysége is van. Itt a legnagyobb probléma természetesen az Amerikában épített hajó követelménye. Tehát mi is szállíthatunk árukat vagy személyeket Amerika egyik pontjáról a másikra, de utána nem folytathatjuk az utat, ez tehát súlyos problémát okoz. Hogyha sikerül ezt a TTIP keretében fellazítani, akkor még mindig fenn fog állni az a nagy probléma, akadály, amelyet a közbeszerzési szabályok okoznak. Itt szeretném megmutatni az Európában épített specializált hajókat, amelyeket Amerikában a kormány birtokol, ezért ezekre érvényes a közbeszerzés. Az ilyen korlátozások miatt ezek a hajók soha nem juthatnak be az amerikai piacra. És ez mindenképpen problémát jelent számunkra, de az amerikaiak számára is. Miért van ez? Egy nagyon egyszerű példát fogok mondani a jégtörő hajók esetét. Amerika egy nagyon erős ország, igen nagyméretű ország, de ironikus módon a jégtörő flottájuk mindössze kettő és 40 évesnél idősebb nagy jégtörő hajót tartalmaz. Az egyik És ráadásul az egyiket szét fogják szedni, hogy a másiknak az élettartamát meg tudják hosszabbítani. Obama elnök és azt mondta, hogy frissíteni kell a flottát, tehát három nagy jégtörő hajót kell építeni. De a probléma az Egyesült Államokban az, hogy egy ilyen hajó építéséhez egy milliárd dollár szükséges, és több mint tíz év alatt tudnak csak egy ilyet megépíteni. Ráadásul nem áll rendelkezésükre megfelelő technológia sem, Európából kell megvenniük a technológiát, licenszeket kell vásárolniuk. És még ha sikerül is mindezt megoldani, és megszerzik rá a pénzt, akkor is fennáll az a probléma, hogy ki fogja a hajót megépíteni. Ugyanis a technológia ugyanis Európában származik, de az új hajók akkor sem fognak elkészülni, amíg a régi hajók élettartama le nem jár. Hogyan lehet ezt megoldani? Hát a megoldás itt van Európában. Ahogy korábban is mondtam, nekünk rendelkezésünkre áll a technológia, megvan a tapasztalatunk, és az az ár, amit mi kínálni tudunk, egyharmada annak, amire az amerikaiak képesek, és a szállítási határidőnk is sokkal rövidebb. De a közbeszerzési korlátozások miatt nem kérhetnek tőlünk segítséget, nem vásárolhatnak tőlünk hajókat. Ezen kívül a közbeszerzési korlátozásoknak a tengerészeti felszerelés gyártókra is jelentős hatása van Európában, és ez a Buy American Act törvény miatt van, tehát legalább 60%-ban helyi termékeket kell vásárolniuk az amerikai vállalatoknak. Ez azt jelenti, hogy az európai nagy berendezésgyártók nem exportálhatnak az Egyesült Államokba. Hogy a Kotró berendezések példáját hozzam, ez egy munkavégző hajó, és a megfelelő berendezés nélkül nem tudja elvégezni a feladatát. Ezért nagyon fontosak és nagyon értékesek ezek a berendezések, és gyakran ezeknek az értéke meghaladja a hajó értékének a 40%-át, ezért nem tudják teljesíteni ezt a 60% helyi tartalomkritériumot. Ezért nem exportálhatjuk ezeket a berendezéseket az Egyesült államokban. Mindezen korlátozások és a protekcionizmus fényében az Egyesült Államokban gyakorlatilag megszűnt a, hajógyártás. Nézzék csak meg ezen a grafikonon Európát. Mi dominálunk a világ hajóépítési piacán, és miért van ez? Azért, mert mi hiszünk a szabad piacban, mert folyamatosan innovációt végzünk, és megkeressük a piacüréseket. Ha megnézik a grafikonon a színeket, akkor ez is látható. De természetesen az Egyesült Államok számos helyen tisztességtelen versennyel is kénytelen megküzdeni, például a távol-keleten. Itt nagyon erős az árverseny, és ezért szükség van arra, hogy tisztességes és egészséges piacokon egy előfeltételek mellett tudja mindenki versenyezni. Tehát a mai prezentáció üzenete nagyon egyszerű, hogyha az Egyesült Államok képes megnyitni piacát az európai tengerészeti ipar számára, akkor mi tudunk hajókat építeni, és le tudjuk szállítani mindazokat a hajókat, amelyekre Amerikának szüksége van. Köszönöm. Thank you. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Egyébként szeretném jelezni, hogy az összes díja elérhető lesz mindkét szakbizottság honlapján a későbbiekben. Ez fontos, hiszen én is szeretném egy kicsit jobban megérteni, hogy a különböző színek mit jelölnek ezeken a diákon. Daniele Basso a harmadik eh, előadónk az Európai Szakszervezeti Szövetségtől, azaz az ETUK-tól érkezett hozzánk. Egyébként lehet már jelezni, ha valaki felszólalási időt kér. Köszönöm szépen, hogy az előadó. Én inkább az európai oldalról fogok beszélni a rövid előadásom során, és nem annyira az amerikai nézetekről. Tudjuk, hogy ez a téma olyasmi, amely nagyon fontos az EU számára, de nagyon fontos az európai dolgozók jogainak védelme szempontjából is. Rengeteget működünk együtt az amerikai kollégáinkkal, de a kanadai kollégáinkkal is, a CETA kapcsán például, és az Európai Közszolgáltatási Szervezettel is együttműködünk. Úgy gondoljuk, hogy a közbeszerzések célja az kell, hogy legyen, hogy hozzájáruljon a foglalkoztatottság növeléséhez, hozzájáruljon a fenntartható növekedéséhez, és a helyi közösségek és önkormányzatok konkrét szükségleteit tartsa szem előtt. Fontos elmondani, hogy Európában a közbeszerzéseknek körülbelül a feje, fele helyi és regionális szinten történik. Talán nem titok az, hogy a USA beli szakszervezeti partnereink nagyon erősen védik a Buy American törvényt és a Jones törvényt. Más részről, az Európai Unió részéről sokan örülnének annak, hogyha lenne, lennének ehhez hasonló törvények, jogszabályok Európában is. Ezt mindenképpen szem előtt kell tartani. Két fő pontot említenék először is. Először is az ILO 94-es egyezménye egy nagyon fontos alapvető dokumentum, a másik pedig az Európai Unió közbeszerzésekre vonatkozó irányelve. Nem szeretnénk, hogyha egy két fontos jogszabályot a TTIP, a CETA vagy bármely más kereskedelmi megállapodás alá esne. Először, ami az ILO említett egyezményét illeti, ez egy 1952-es egyezmény, tehát már nagyon régen köttetett, de nagyon fontos, mert a közbeszerzések kontextusában szabályozza a munkavállalói jogokat, és kötelezi azt, hogy a helyi, azaz lokális kollektív tárgyalásokat alkalmazzák. Sem az USA, sem Kanada nem ratifikált ezt az egyezményt, csak 10 EU-s tagállam ratifikálta ezt a dokumentumot. Szeretnénk felszólítani az összes tagállamot, hogy mielőbb ratifikálják ezt az egyezményt. Szólnék röviden a közbeszerzési irányelvről is. Nagyon elégedettek vagyunk ezzel a szabályozással, pozitív elemeket tartalmaz, például egy kötelező erejű szociális rendelkezést is tartalmaz, amely a kollektív bértárgyalásokra kötelez, tartalmaz bizonyos szociális kritériumokat és nagyobb átláthatóságot biztosít. Ezért igen elégedettek vagyunk a magunk részéről ezzel az irányelvel. Az irányelvnek a felülvizsgálata, ahogyan önök is biztosan tudják, 2011-ben kezdődött el. Annak ellenére, hogy igen kevéssé volt kedvező a politikai kontextus, mégis figyelembe vették a szakszervezetek véleményét is. A tagállamok, az Európai Bizottság és a parlament tárgyalni kezdtek 2004-ben, javítja magát az elnök 2014-ben lépett hatályba, és az idei év áprilisáig kellett átültetni a nemzeti joganyagba. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt az irányelvet a gyakorlatban végrehajtsák, és nem tartanánk szerencsésnek, ha a TTIP azt aláesne. Emellett az irányelv a közszolgáltatások specifikus jellegét is figyelembe veszi. Figyelembe veszi, hogy mennyire fontosak a különböző szereplők, illetve a szolgáltatás nyújtók szerepét is kiemeli. A legalacsonyabb költségre vonatkozó kritérium pedig jelentős csökkenésen ment keresztül zárásképpen. Szeretném elmondani, hogy a szakszervezeti mozgalom nem szeretné, hogyha a közbeszerzések területén csökkennének a normák, amelyek eddig biztosítottak voltak, és azt sem szeretnénk, hogyha bármely befektető állam közötti vitarendezési mechanizmus veszélybe sodorná ezeket a standardokat, normákat. Fontosnak tartjuk, hogy a tárgyalások során szem előtt tartsák ezeket a normákat. Fontos, hogy a közbeszerzési rendelkezések a meglévő másodlagos joganyaggal is összhangban legyenek annak érdekében, hogy a kereskedelmi megállapodás és az európai joganyag ne ütközzön ezen a területen. És itt be is fejezném. Köszönöm. So... Köszönöm szépen. 20 percünk van a kérdésekre és válaszokra. De csak négyen jelezték ez idáig, hogy szót kérnek. Ők jelezték tehát, hogy szót kérnek. Kére még valaki szót? So, Maria Grappini. Maria Grappini. Și mulțumesc pentru ideea de a face o dezbatere. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt eh, a vitát a TTIP és a közbeszerzés kapcsán. Și vă felicit pe cei care ați avut ideea să facem dezbatere publică pe acest subiect. Tehát eh, nagyon jó, hogy eh, valakinek eszébe jutott ezt a vitát megszervezni. Nagyon érdekesek és relevánsak voltak az elhangzott prezentációk, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy engem némileg megdöbbentett az, amit hallottam. Tavaly megszerveztük ugyanezt a meghallgatást, pontosan ugyanen a témákról beszéltünk, és köszönöm Lang úrnak, hogy ismét napirendet tűzte ezt a témát, de mégiscsak van két igen jelentős probléma. A vasút, illetve a hajóépítő iparág két olyan ágazat, amely nem egyedüliként érintett a közbeszerzésben. Bármi történjen is, nagyon sok múlik a tárgyalások lefolyásán, és erről nem szabad megfeledkezni. Én mindig támogattam a szabályok harmonizálását, ugyanis nekünk itt Európában nincs Jones törvényünk, nekünk nincsen Buy Europe törvényünk. Az amerikaiak nagyon nagy hasznot hajtottak abból, hogy a mi piacunkat elérhették, ezért ebből nem szabad lejjebb adni. A parlamentnek nyomást kell gyakorolnia a tárgyaló felekre, akik azért kaptak tőlünk felhatalmazást, hogy ne feledkezzenek meg a számunkra fontos elemekről. Európában és az Egyesült Államokban is szabályozni kell, hogy milyen termékeket, szolgáltatásokat lehet értékesíteni, különben munkahelyeket fogunk elveszíteni Európában. Én azt gondolom, hogy a fogyasztóvédelem meggyengül ezáltal, ugyanis nagyon is jól tudjuk, hogy milyen vonatkozó szabályok léteznek az Egyesült Államokban, illetve Európában. Európában nagyon sok jogszabály született már ezen a területen, kihangsúlyoztuk a fogyasztóvédelmet, de az Egyesült Államokban ez egyáltalán nincs így. Én úgy gondolom, hogy a szakbizottság nagyon fontos szerepet játszott, és ezért nyomást kell gyakorolnia a tárgyalókra. Köszönöm. Maria Arena, sorry about the confusion. <laughs> merci, merci beaucoup. C'est vrai que le nom... Köszönöm szépen, valóban eh, igen, eh, gyakori név a Maria, eh, de azért már néhány éve itt vagyok én is a parlamentben. Köszönöm szépen mind a három hozzászólás, nagyon érdekes volt mindegyik. És mind a vasúti szállítás, mind pedig a hajóépítés témája igen fontos. Néhány kérdésem van. Először is a, az amerikai piacokhoz való hozzáférés és az európai közbeszerzési piacok megnyitása valóban egy döntő fontosságú pont a transatlanti tárgyalásokban. Hallom azt is, hogy önök támogatják a tárgyalásokat, illetve azt is, hogy bizonyos szempontból bírálják azokat, de látható, hogy az állami piacokhoz való hozzáférés valóban problémát okoz, különösen azokban az iparágakban, amelyeket önök képviselnek. A második kérdésem az, hogy a TTIP tárgyalások során nagyon sokszor lehet hallani, hogy a jelenlegi amerikai kontextus bizonyos nehézségeket támaszt. A TTIP tárgyalásoktól eltekintve már van egy megállapodásunk Kanadával. Ez a Kanadával kötött megállapodás vajon nem csökkenti azt a nyomást, amelyet gyakorolni tudunk az amerikaiakra? A kanadai megállapodásnak köszönhetően minden amerikai-kanadai konzorcium hozzáférhet a transatlanti megállapodás előnyeihez, és így nem lesz többé lehetőségünk arra, hogy az amerikaiakkal tárgyaljunk, hiszen ők már mindent megkaptak a Kanadával kötött megállapodás révén. Az amerikai vállalatoknak lehetőségük van bármit megtenni, amit csak akarnak, Kanadát platformként használva, és ezért a T-tip keretében már nem kell megadniuk magukat az európai nyomásnak. A harmadik kérdés az a kotruhajók kérdése. A 60%-os szabály miatt az európai hajógyártóknak nehéz ezeket a hajókat értékesíteni az amerikai piacon ha pozíciókat tudnánk szerezni az amerikai piacon, nem kellene feltétlenül eladni ezeket a berendezéseket, hanem csak műszaki szolgáltatásokat nyújthatnának, és így nem kellene megfelelni a 60%-os kritériumnak. Lehetséges lenne -e ez? Köszönöm. Köszönöm. Azt hiszem, hogy a Kanadával való megállapodásról szóló kérdés talán inkább a bizottsághoz kellene, hogy szóljon. Igen, ez így jó is lesz. Köszönöm szépen. Én vagyok az első hozzászóló, akit nem Mariának hívnak. Nos, néhány kérdésem lenne először is. Nagyon érdekes volt mindegyik előadás. Láthattuk, hogy az USA mennyire protekcionista, és az is világosá vált, hogy a TTIP mennyire fontos számunkra itt Európában. A két első előadótól kérdezem, mennyire tartják reálisnak azt, hogy az USA-t sikerül rábírni, hogy a Jones törvény és a Buy American törvény kapcsán elmozduljon eddig eddigi pontjáról. Lehet, hogy a részletekben, az ördög a részletekben rejlik, sikerül némi előrelépést elérni a kettő kapcsán. Érdekelne tehát önök mit gondolnak arról, hogy reális elvárása, hogy itt történjen valami. Azt is hallhattuk, hogy a kereskedelmi akadályok mennyire rossz hatással vannak a munkahelyekre, a harmadik szakszervezeti szövetségi képviselő az akadályok európai alkalmazásáról beszélt, ennek nem igazán örültem, nem félnek attól, hogy az akadályok lebontása jobb munkahelyekhez vezetne itt Európában az önök tagjai számára, és a harmadik kérdésem ahhoz kapcsolódik, amit Maria Grapéni mondott a fogyasztóvédelemről. Hogyha megnézzük a VW ügyet, Nos, az USA-ban robbant ki ez a botrány, nem az Európai Unióban. Az USA-ban nyilvánvalóan kicsit más megközelítést alkalmaznak a fogyasztóvédelemben. Nem annyira a jogalkotás irányába indulnak el, hanem a pereskedés útján. Valóban könnyebb a munkavédelmi szabályokat és a környezetvédelmi szabályokat megszegni az USA-ban, vagy ez csak egyfajta előítélet itt Európában az USA-val kapcsolatosan? Köszönöm. Köszönjük, Evelyn Gephardt következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megszervezhettük ezt a mai meghallgatást egy ilyen fontos témában. Inkább három megjegyzésem lenne, és nem három kérdésem. Az egyik megjegyzésem az volna, hogy a 60%-os korlátozás a Buy American törvényen belül a szövetségi szintre vonatkozik. Úgy hallom, hogy vannak állami szintű korlátozások is, ez nyilvánvalóan probléma. De ha jól látom, akkor az Amerikai Egyesült Államokkal kötünk megállapodást, és nem az egyes államokkal. Az, hogy ez mennyiben lesz befolyással az egyes államokra, nyilvánvalóan egy olyan kérdés, amelyet fel kell vetnünk, hiszen az nem lehet, hogy mi megnyitjuk a piacunkat, miközben Amerikában szövetségi szinten megnyílik számunkra a piac, de állami szinten nem. Ez egy olyan kérdés, amely valóban fel fog vetődni ebben az összefüggésben nem tudom mekkora a szövetségi állam befolyása abban, hogy a szövetségi állami területen történjen valami, szerintem nem túl nagy a befolyása. A második megköz- megjegyzésem arra vonatkozik, hogy a politikáinkban nagyon koherensen kell eljárnunk. A hölgy, aki a hajóépítésről beszélt, elpanaszolta, hogy csak amerikai hajókkal, amerikai zászló alatt, amerikai legénységgel lehet hajózni Amerikában. Emlékszem az Európai Unióban egy nagyon parázs vitára a kabotás kérdéséről. Ha mi nem vagyunk hajlandóak a nyitásra ezen a téren, akkor fel kell vetni a kérdést, hogy követelhetjük-e ezt az USA-tól, és vajon ez nem jelentené-e azt, hogy a munkavállalók védelmére bevezetett szabályok megkérdőjeleződnének itt nálunk. Nagyon óvatosan, körültekintően kell eljárnunk az ilyen kérdésekben, és persze mindig szem előtt kell tartani azt is, hogy a mi piacunkra milyen hatást gyakorolna mindez. Sokat foglalkoztatnak ezek a kérdés, kérdések engem, jó lenne, hogy az Európai Bizottság is szólna erről néhány szót később. A harmadik dolog ahhoz kapcsolódik, amit mi az európai közbeszerzési irányelvben lefektettünk. Nagyon modern, korszerű kritériumokat határoztunk meg a közbeszerzési kiírásokra vonatkozóan, főként ami a különböző környezetvédelmi, szociális és egyéb kritériumokat illeti, illetve a közérdekű szolgáltatásokra vonatkozóan. Nagyon oda kell figyelnünk majd arra, hogy mindez ne kérdőze, kérdőjeleződjék meg egy az USA-val kötött egyezmény kapcsán, vagy bármely más kötött kereskedelmi, bárki mással kötött kereskedelmi megállapodás kapcsán ezen a téren, ugyanúgy, ahogyan az állásfoglalásainkban ezt már le is fektettük. Daniel Kaspari következik. Kedves kollégák, arra utalnék vissza, amiről Párt asszony is beszélt a felszólalása végén. A polgárok körében még mindig nagyon sokan félnek attól a közbeszerzések kapcsán és a közbeszerzési kiírások kapcsán, hogy a kereskedelmi megállapodás révén bármiféle privatizációs veszély állna fel, például a vízellátás kapcsán, vagy Nagy-Britanniában az egészségügy kapcsán. Szerintem a mai meghallgatás alkalmával abból kellene kiindulnunk, hogy az Európai Parlamentben lényegében mindenki egyetért. Egyetlen egy kollégától sem hallottam még azt, hogy támogatná a TTIP-et akkor, hogyha a különböző közszolgáltatások, amelyekért a helyi önkormányzatok vagy államok felelnek, hogyha ezek veszélybe sodródnának. Nem lesz olyan TTIP, amely kapcsán sérülne, sérülnének a saját érdekeink vagy értékeink. Egy, kérdés, egy kérdésem van. Vannak-e az előadóknak konkrét számadataik arról, hogy a piacokon hogyan alakul a helyzet a közbeszerzések kapcsán? Mekkora a volumene azon közbeszerzéseknek, amelyeket ma az európai piacon amerikai szolgáltatók nyertek meg, és fordítva. Érdekelne e két szám aránya. Jó lenne látni a nagyságrendeket, hiszen ez jelzés lehet arra vonatkozóan, hogy ez mit jelenthet a munkahelyeinkre nézve. Igen, talán ezt a kérdést az Európai Bizottságnak is feltehetjük, majd nem csak az előadóknak. Még két felszólaló, Jakonszári képviselő, és utána Winkler úr. Köszönöm szépen, az Európai Bizottsághoz fordulok, és ők hogy látják a menetrendet? Úgy tűnik, hogy Amerikában nagyon nagy ellenállás van a szabadkereskedelmi megállapodások ötletével, gondolatával szemben, ami nyilván kihatással van a csendes óceáni kereskedelmi megállapodásra, ahol szintén komoly ellenállást tanúsítanak egyes szereplők. Közelednek az, e- közeledik az elnök választás időpontja a vezetőjelöltek egyik kője sem támogatja ezeket a kereskedelmi megállapodásokat, egyik kőjük sem TTIP párti. Leginkább negatívan beszélnek erről, legritkábban életik ezt pozitív jelzőkkel, tehát eh, nem áll jól a szének az ügyben. A TTIP és egyéb megállapodások legapróbb részleteinek nem vagyok alapos ismerője, ezt bevallom. Ugyanakkor az adóparadicsomok ügyét nem lehet kikerülni ez ügyben sem, hiszen mondhatnánk azt, hogy ez egy nagyon fontos szempont. Már csak azért is, mert nem lehet ezt kikerülni. Winkler úr az utolsó hozzászól ebben a körben, hogy maradjon idő a válaszadásra is. A szakértőket pedig kérem, hogy a konkrétan elhangzott hozzájuk címzett kérdésekre próbáljanak válaszolni, hiszen majd a bizottság, az Európai Bizottság is próbál válaszolni. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást a két szakbizottság nevében. Nagyon érdekes hozzászólásokat hallottunk. A közbeszerzés a piaci hozzáférés, az eltérő szabványok és a reciprocitás kérdése körül forog, de hát alapvetően politikai kérdés. Lange úr helyesen mutatott rá, hogy Obama elnök urat hát Európába várjuk ezen a hétvégén. Ketyeg az óra, eh, Obama úr íróasztalán is. 2017. januárjában ugyanis át kell adnia majd a stafétabotot valakinek. Az NTB, tehát a Non-Trade Barrier, a nem kereskedelmi jellegű akadályok nagyon fontosak, főként a közbeszerzés terén. A vízum követelmények nagyon komoly akadályt, ilyen akadályt szerepelnek. A vasút és a tengerhajózás több olyan ország számára is fontos, amelyekkel szemben még a mai napig újzunk él Amerikában, hazámban, Romániában például így van ez, hiszen vízum hiányában nem lehet Amerikába utazni, mert az önök tapasztalata a vízum követelmény hátráltatja az érintett cégek munkáját, nem csak Romániára gondolok, hanem más uniós tagállamokra is. És persze, elnök asszony, ennek is igaza van, hogy ez a kérdés az Európai Bizottsághoz is intézendő, mi az Európai Bizottság álláspontja ez ügyben, és Obama úr látogatás alkalmával hangot adnak esetleg ez irányú fenntartásaiknak? Köszönöm. Én is szeretnék egy kérdést feltenni Senge asszonynak. Az Egyesült Királyságban a hajógyártás nagyon fontos. Egy vadonatúj új sarkutató hajót építünk, amely a közvélemény körében nagyon népszerű kezdeményezés. Hogyha az amerikai tudósok eh, egy brit hajót, eh, egy hasonló brit hajót eh, szeretnének vásárolni, akkor a jelenlegi Jones törvény értelmében vehetnek ilyet, vagy sem? Tehát ennek a testvérhajóját, amit ugyanabban a hajógyárban készítettek, azt meg tudnák venni az, az amerikai sarkutatók? Nem? Uh, Talán most fordított sorrendben, mint ahogy először hozzászóltak, mindenkinek adnék pár percet, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre. Basszó úr elsőként. Csak nagyon röviden köszönöm, elnök asszony. Úgy vélem, hogy az uniós, az amerikai szakszervezetek nagyon protekcionisták. Ez világos. Miért? Azért, mert a korábbi szabadkereskedelmi megállapodásokkal megégették magukat, nagyon rossz, a, rossz tapasztalataik vannak a naftával, ezért TTIP ellenesek. Meg akarják védeni a saját piacukat. Ez valahol egyébként érthető is. Számunkra a reciprocitás, tehát a kölcsönösség kérdése nagyon fontos, hogyha az amerikai Egyesült Államok nem nyitja meg előttünk a közbeszerzés piacát, akkor miért tennénk ezt meg az amerikai cégek számára? Ez egy roppant kényes kérdés, majd meglátjuk, hogy amerikai barátaink mennyire lesznek nyitottak ez ügyben. As I know, they have protected the public procurement market. Amennyire tudom, minden kereskedelmi, korábban kötött kereskedelmi megállapodásban megvédték a közbeszerzési piacot. Mégis, ami igazán fontos, Európában a közbeszerzési piac szociális normái nagyon magas színvonalúak, ezeket semmiképp sem szeretnénk, hogyha egy kereskedő megállapodás alá esne. Thank you, Mr. Senasszony? Igen, köszönöm. Három kérdést intéztek hozzám, ha mindent jól értettem. Kezdjük, egyes, kezdjük az elsővel. A kotróhajók kérdése. Elmondtam a legelején, hogy mi a hajógyártókat képviseljük, nem a hajó tulajdonosokat vagy üzemeltetőket. A kérdés mégis arra vonatkozott, hogy a kotrást lehet -e végezni. Még egyszer mondom, mi csak a kotróhajók építéit képviseljük, tehát azért mégis van valami kavar a fejekben. Kotróhajók és más hajók, hát igen, szomorú történet ez, mert háromszor is büntették őket Amerikában. Először is a berendezések esetében 40% a maximális korlát, a Jones Act a második büntetés, bármiféle hajóról van szó, az nem egy helyen dolgozik, hanem mozog Amerikán belül, és erre a Jones Act, a Jones törvény e, kiterjed. De hát mivel uh, itt uh, állami tulajdonban van a kotróhajó, nyilván uh, a Jones Act és más közbeszerzési uh, megszorítások automatikusan alkalmazandóak rá. Következő kérdés. A jelenlegi helyzetben mik a megszorítások, mik a, mik a irányadó számok? Most 0%-ról beszélhetünk, mert Amerikában nincsenek meg a hajóik és a technológiájuk, a saját igényeiket sem tudják ellátni. Hogyan tudnának akkor az európai közbeszerzésben részt venni? Mi pedig nem vehetünk részt az ő közbeszerzésükben, a megszűjtások miatt. Tehát jelenleg nulla, de óriási a potenciál. Harmadik és utolsó kérdés, a ö, sarkutatóhajó, Németország, Finnország, Franciaország esetében is megvan a, a például a jégtörőhajók gyártásához a megfelelő tapasztalat és technológia. Az amerikai parti őrségnek is próbáljuk mondani, elmondani, hogy nekünk megvannak a kapacitásaink arra, hogy segítsünk önöknek a US Coast Guard Purchasing Act értelmében az elnök aláírásával kivételt kaphat a parti őrség, de be kell bizonyítani, hogy sürgős az igény, és nincs más lehetőségük. Tehát vannak apró kiskapuk, de hát ez nem egyszerű. TTIP ide vagy oda, ez a kivétel, ez létezik, de hát remélhetőleg nem ettől függ majd az európai hajógyártás jövője. Köszönöm. Tehát kivétellel ugyan, de lehet. Köszönöm, elnök asszony. Csak azt szeretném mondani, hogy a mi tagjaink nagyon is jelen vannak az Egyesült Államokban, és próbálunk üzemeket építeni több városban is. Tehát ezért javasoltuk azt, hogy a helyi tartalom ma kapcsolatos százalékkal kezdjünk valamit. El kell kerülni a local hiring-gal kapcsolatos problémákat, ami Kanadát, illetve a velük kötött megállapodást illeti. Szerintem nagyon fontos az erről szóló tárgyalás. A helyi tartalom helyett helyi értéket kellene inkább alkalmazni. És ahogy az már elhangzott, arra is szükség van, hogy az amerikai szövetségi hatóságok is részt vegyenek a tárgyalásokon, ugyanis nélkülük meglehetősen bonyolult lesz ezeket majd átültetni a gyakorlatba. Köszönöm. Lange úrnak adom most át a szót. Köszönöm szépen, Ford asszony. Sokat hallottunk a korlátozásokról és a problémákról szövetségi szinten, az, az alatti szinten, a Jones törvényről, és még az európai problémákról is hallottunk, tehát a közbeszerzés elfogadottságáról és a szociális, valamint környezeti feltételekről. A második körben most a jövőt fogjuk megvizsgálni, hogyan gondoskodhatunk arról, hogy a közbeszerzés átlátható és diszkriminációmentes legyen, és természetesen tiszteletben tartsuk mindeközben a szociális és környezeti szempontokat is. Nagyon örülök, hogy három szakértő is eljött most hozzánk, és természetesen ők a jognak is szakértői, hiszen a jog garantálja azt, hogy a diszkriminációmentes és átlátható közbeszerzést továbbra is meg tudjuk valósítani. Az első hozzászóló Kamala Lava lesz, aki 7 percet kap. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Úgy látom, hogy itt sokkal inkább a piaci hozzáférésre koncentrál a TTIP közbeszerzési programján belül. Szeretném most kis megváltoztatni a hangsúlyt, hiszen itt egy irányítási dimenzió is jelen van. És ha ezt tekintjük, ez egy nagyon könnyen elérhető eredménnyel kecsegtet. Talán így tudunk kölcsönösen előnyös szituációba kerülni. Egy prezentációt is készítettem. Um, I'm going to concentrate on how the government... Arra fogok koncentrálni, hogy az irányítási elveket hogyan irányítják ugyanazok az elvek, mint a kereskedelmet, tehát az átláthatóság, a diszkriminációmentesség és a méltányosság. És így a TTIP-en belül globális közjavakat hozhatunk létre, amely mind az Egyesült Államoknak, mind pedig az Uniónak előnyös. Itt most a nem de jure, hanem a de facto korlátokat szeretném megvizsgálni. Igen, sok bonyodalom nehezíti a piaci hozzáférést, és szeretném kijelenteni azt, hogy a kormányzati problémák valóban jelentősebbek, mint a kereskedelmiek. Ahogy elmondtam, két aspektusa van ezeknek a megállapodásoknak. Az egyik a de jure kereskedelmi aspektus, illetve az a rész, ahol egyenlő bánásmódot kell biztosítani a helyi és külföldi beszállítóknak, és ennek kell inkább diktálnia a tárgyalások kimenetelét. Itt most olyan dolgokról beszélünk, mint az átláthatóság, elszámoltathatóság, a hatékony és hatásos közforráskezelés, a kiszámíthatóság, az integritás, és számomra a legfontosabb az érdekütközések megelőzése. A de jure tárgyalások ban ezek nem kapnak szerepet, de mégis nagy mértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hogyan tudunk hozzáférni ezekhez a piacokhoz. Okay. So the main principles that govern... Tehát a közbeszerzési megállapodások legfontosabb alapelvei a diszkriminációmentesség, a rendszer és az egyes szerződések átláthatósága, valamint az eljárás méltányos mi volt a beszállítók és potenciális beszállítók számára. Ezek mind a kereskedelemben, mind az irányításban meg kell, hogy jelenjenek. Ha a diszkriminációmentességet kikényszerítjük, akkor ezzel a de facto kereskedelmi akadályokat is meg tudjuk szüntetni. A korrupció egyben diszkriminációt is jelent, tehát a közbeszerzés és a kormányzás területén a korrupciót is kezelni szükséges. Most beszéljünk a home bias-ről, tehát az előítéletekről. A közbeszerzési eljárásnak szerves része ez is. A helyi kormányzatok közbeszerzéseinek nagyon nagy része helyi cégekhez kerül. 1999-ben kimutatták azt, hogy az irányelvek előtt az uniós helyi hatóságok 99%-ban helyi cégeknek adták a szerződéseket. Az irányelv nagyon fontos volt, hiszen próbálta ezeket a korlátokat lebontani és kiterjeszteni az európai közbeszerzési piacot. Ennek nincs amerikai megfelelője. Vannak szövetségi törvények ugyan, de a legtöbb jogszabály mégis államok szintjén születik, és a legtöbb korlát másképpen érvényesül az Egyesült Államokban, mint Európában. Először is itt most nem arról beszélek, hogy Amerikában milyen árpreferenciák és hasonló intézkedések vannak, hanem olyan előítéletekre, amelyek nem költségeken alapulnak, hanem inkább politikai előítéleteken. Tehát a helyi politikusok inkább a helyi cégeknek adnák a szerződéseket. Az átláthatóság hiánya igen jelentős de facto akadályt jelent, különösen a KKV-k számára. Nekik kevesebb erőforrásuk van arra, hogy kutatást végezzenek, hogy megfeleljenek azoknak a követelményeknek, amelyeknek a mi bennétét nem is ismerik pontosan, és ennek nagyon súlyos következménye lehetnek. Erről a kollégám többet fog majd beszélni. Az átláthatóság a teljes közbeszerzésre és a közbeszerzések szabályaira is folyam vonatkozik szükség van arra, hogy az értékelés, a költségvetés, az odaítélési kritériumok és a kihívások nyilvánosak legyenek. A közbeszerzési piacokról nem áll rendelkezésünkre elég statisztika, ez az átláthatóság hiányát jelzi, és ez akadályt képez hogyan lehet az átláthatóságot előmozdítani? A nagy részét a kollégám fogja elmondani, de a kiszámíthatóság és az elektronikus közbeszerzés nagyon fontos. Szlovákia tekintve 2009-ben átláthatósági reformokat hajtottak végre, és ezek eredményeként elmondhatjuk, hogy a tenderenként 23 3,6-re emelkedett az ajánlatok száma, és ez fokozta a versenyt, és jobb árakhoz vezetett, több embert vont be ebbe a folyamatba. A második de facto akadály a korrupció. A közbeszerzések 25%-a szivárok el korrupciós célokra, ez hatalmas pazarlás, az átláthatóságot kontrollálni kell az érdekek védelmében, és szükség van egy vitarendezési mechanizmusra is. Az elszámoltathatóságot szintén el kell érni. A WTO GPA Plus rendszerben több intézkedést is meghoztak. Dél-Koreában az elektronikus közbeszerzés 1,4 milliárdot jelent az állami szektorban, és több mint 6 milliárdot a magánszektorban. a pozitív szabályozási szinergiák. Hogyha jól együtt tudunk működni, és az átláthatóság révén csökkenteni tudjuk a korrekciót, akkor globális közjavakat tudunk teremteni, és ez az egész univerzumnak a javára válik. És így tudjuk a lehető legtöbb előnyt megteremteni mindenki számára. Lezárnám a prezentációmat azzal, hogy mindannyian tudjuk, hogy a TTIP-ben jó irányítási szabályokra van szükség, a WTO szabályai csak a minimumot jelentik. A de facto akadályokra kell koncentrálni, itt könnyen lehet eredményt elérni, és a SETA és a GPA keretében már megvalósuló intézkedéseket kell meghozni. Ugyanis ha ez nem történik meg, akkor ez a fenntartható fejlődés és a szociális szempontokat is sérteni fogja. Azzal zárnám a hozzászólásomat, hogy az irányítási kérdéseket a piaci hozzáférés árnyékolja be. Köszönöm. Inke. Köszönöm. Nagyon érdekes dolgokat hallhattunk, amelyek nem csak, nem csak egy iparosított ö, országot érint. Mégis digitális korszakban élünk. Az Európai Parlament ben sem minden tökéletes, ezért van az, hogy mögöttem nem tudják figyelemmel követni az előadások diáit. Elnézést kérek ezért, hogy csak a terem hátuljában látható a prezentációk. Ez volt tehát a, az európai oldal részéről szükséges reformok szempontjából a megközelítés. Most az amerikai oldalt is hallgassuk meg, egy amerikai szakértő szemén keresztül hogyan látják ezt a kérdést. Christopher Jakins a George Washington University-ről érkezett, parancsolni a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok, a George Washington University Law School-nál vagyok professzor Washingtonban, ahol a közbeszerzési joggal foglalkozunk, az egyetlen közbeszerzési jogi szakot működteti ez a az egyetem, és szeretném megemlíteni, hogy az édesanyám német jogász volt, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy újra Európában lehetek. A TTIP tárgyalások az EU-ban és az USA-ban azt mutatják, hogy nagyon sok a vitáspont a közbeszerzések kapcsán, de van potenciál az előrelépésre. Az egyik megközelítés az lehetne, hogy az amerikai kormány olyan szabályokat vezessen be, amelyek nem teszik lehetővé a külföldi szereplők diszkriminációját, nem lehetne őket állami, illetve földrajzi kritérium alapján diszkriminálni. Körülbelül 600 milliárd dolláros piacról beszélünk, ahogy a dián látható, a jelenlegi szövetségi szabályok értelmében nem lehet tehát általában, ahogyan már mondtam, földrajzi vagy egyéb kritériumok alapján diszkriminálni. Ez egy hatalmas piac, hogyha három, szab, három szót törölnének a jelenlegi szabályozásból, akkor eh, nem lehetne földrajzi preferenciákat alkalmazni a rendszerben. Három szó törlésével tehát potenciálisan 600 milliárd dolláros piac nyílhatna meg. A szabályozást a Fehér Ház szövegezte meg. Nagyon nehéz nyilvánvalóan a jogalkotásban szabályozást megváltoztatni, de a Fehérházon keresztül ez egyszerűbb lehet. Egy másik megközelítés lehetne a szabályozási együttműködésben változást elérni. A különböző közbeszerzési szabályokról beszélek majd néhány perc múlva. Itt a közbeszerzési szabályozások harmonizációjával előrelépést érhetnénk el, ez egy nagyon fontos előrelépés lenne az USA és az EU közötti együttműködésben. Ezen a, die, a jelenlegi európai javaslatot láthatjuk a szabályozási együttműködésre vonatkozóan a TTIP keretein belül. Ez a megközelítés a TTIP keretein belül lehetővé tenni az együttműködést bármely olyan területen, amelyet fontosnak tartanak a szabályozás, szabályozók a közös érdekeik szempontjából. A jelenlegi európai javaslat tehát lehetővé tehetné a közbeszerzésben a szabályozási együttműködést. Itt egy példát láthatnak a Védelmi Minisztérium szabályozásából, amely a kiberbiztonságra vonatkozik. Ez a különböző alvállalkozók információhoz való hozzáférését szabályozza, ez egyébként egy nagyon fontos piac az Egyesült Államokban. Ez a szabályozás az EU-ra és az USA-ra vonatkozik. Európában általában az ISO vagy ISO normákat követik, miközben az USA-ban NIST normákat követnek, ezek a normák eltérnek egymástól, ez a szabályozás pedig lehetővé teszi, hogy egy külföldi alvállalkozó, például egy európai szolgáltató olyan kiberbiztonsági megoldást nyújtson, amely ISO alapú és nem NIST alapú, és ezáltal közbeszerzési kiírásokban vegyen részt ezen a területen. Ez egy olyan szabályozás, amely lehetőségeket biztosít az európai szereplőknek. Az európai szereplők itt nem az USA standardjainak megfelelő, vagy normáinak megfelelő megoldást nyújthat, ezzel tehát gyakorlatilag megnyílik a kiberbiztonsági piac az európaiak számára. Ez azonban csak egy kivétel, a, legfőbb, a legtöbb kiberbiztonságra vonatkozó szabályozás az USA-ban jelen pillanatban nem tesz lehetővé alternatív megoldásokat a normák tekintetében. Egy másik olyan terület, ahol a közbeszerzésekre vonatkozó szabályok harmonizálhatók, lehet, harmonizálhatók lehetnek esetleg, a fenntarthatóság területe. Az Európai Unió Bírósága a Max Havelar esetben hozott határozata egy nagyon fontos példa. Mint az Európai Unióban, mint az USA-ban hatályos szabályok a környezetvédelmi címkék használatát szabályozzák, a Max Havelar esetben hozott döntés pedig a környezetvédelmi címkékre vonatkozó együttműködést alapozza meg. A Max Haveler döntés kimondja, hogy különböző környezetvédelmi címkék használhatók, mindaddig, amíg ezek alapja világos, és mindaddig, amíg az adott gazdasági szereplő meg tudja indokolni, hogy miért alkalmazza az egyik címkét, és miért nem a másikat. Hogyha az amerikai szabályozók hajlandóak lennének elfogadni ezt a megközelítést, akkor a TTIP keretein belül, akkor ez megnyitne az amerikai piacokat azon európai szereplők előtt, akik más környezetvédelmi címkékkel operálnak. Ez tehát ismét csak a szabályozási együttműködésre vonatkozó példa. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon érdekes, mondja az elnök, köszönjük szépen. Nyilvánvalóan a köz, az átlátható és nem diszkriminatórikus közbeszerzések főbb haszonélvezői a KKV-k. Most a kisvállalkozások képviselője következik, parancsoljon. Oh, uh, Köszönöm, hogy meghívtak erre a mai meghallgatásra. Az előttem szólóktól hallhattuk azt, hogy hogyan lehet átláthatóbbá tenni a közbeszerzést, és hogy ezzel mindenki nyer. A jó kormányzás, a de facto közbeszerzéshez való de facto hozzá hozzáférés áll ennek a homlokterében. Én arról szeretnék beszélni, hogy a kis cégeket különösen eh, hogyan segíti ez az átláthatóság. A legnagyobb brit ö, ilyen szervezet vagyunk az Egyesült Királyságban, második legnagyobb exportpiacunk az, e- az Egyesült Államok, éppen ezért úgy érezzük, hogy Nyilván a tagjaink szeretnének minél több piacra exportálni, ennek az átláthatóság az egyik előfeltétele. Az egyik a lehetőségek átláthatósága. Az, hogy a könnyen megtalálhatók KKV-k által könnyen megtalálható, könnyen hozzáférhető helyeken kell meghirdetni a közbeszerzéseket a kisebb értékű közbeszerzésekhez való hozzáférés megint csak a kkv számára különösen fontos, olyan portálokon keresztül, amely megtalálja az érdeklődő KKV-kat, és fordítva. A TTIP értelmében az Európai Bizottság javaslatot tett egy KKV eh, portálra a e célból. Második szempont a folyamat átláthatósága. Egyértelmű menetrend, mi történik, mikor, és az egyértelmű elbírálási szempontok. Végül, de nem utolsó sorban a végeredmény átláthatósága kinyerte a közbeszerzési pályázatot, és miért. Nagyon fontos a feedback az a nem nyertes pályázók irányába. És van még egy negyedik is, ez pedig az a fellebezés időszak, amely alatt a közbeszerzés meg fellebezhető vagy megkérdezhető. Úgy érzem, hogy ezt a jogot mindenképpen meg kell védeni a tisztességes és átlátható eljárás jegyében. Ezek azok az alapvető elvek, amelyek nagyon fontosak. A G-Cloud, mint egy előkvalifikált közbeszerzési keret lehetővé teszi, hogy a KKV-k a nagyobb cégekkel egyenlő nagyjából egyenlő versenyfeltételekkel pályázzanak, hiszen a, a nagyobb cégekkel felvehetik így a versenyt, hogyha tanulnak a hibáikból, így versenyképesebbé válnak, az együttműködést is elősegíti. Éppen ezért az átláthatóság a good governance csomag szerves részét kell, hogy képezze. Amikor Amerikáról beszélünk, akkor nagyon nehéz a pályáznia egy kis cégnek, egy észak-ír kis cég a büntetés végrehajtás szemére szállít szemtes technikai megoldásokat. Nagyon kicsi cég, ezért egy nagyobb cég segítségét igénylik a pályázás során. Ennek ellenére többszörös nyertesek, többszörös nyertes beszállítók. A az ilyen együttműködés nem, önmagában nem rossz dolog, de ezt a fajta függést enyhítheti az átláthatóság, autonómabbá teheti a KKV-kat, akik külön magukban önállóan is pályázhatnak. Szeretnénk egy üzletbarát TTIP-et, ehhez a jó kormányzás elveit érvényesíteni kell a közbeszerzési fejezetben is, például a szabályozási együttműködési fejezetben, illetve a kis cégekről szóló fejezetben is meg kell jelenjen ez kell, hogy legyen az EU-USA eh, mi együttműködés keretében kell, hogy legyen egy KKV eh, munkacsoport zárásképpen, tehát a közbeszerzés nem kis részét teszik ki a transatlanti piacnak, és a kis cégek számára óriási lehetőségeket rejt az amerikai piac, amerikai beszállítóként, vagy a amerikai cégek európai beszállítási láncának részeként. Ugyanakkor rengeteget veszthetnek akkor is, hogyha ttip belül közbeszerzéstől ből kizárjuk őket. Ezért szeretnénk ezt elérni, a TTIP vesztesei helyett a TTIP nyerteseit szeretnénk forogni a KKV-kból. Éppen ezért a kereskedelem keretében Amerikának meg kell találni a módját annak, hogy az aszimmetrikus piacnyitás valahogy megoldódjon. A kormányzat szempontjából szintén fontos az átláthatóság, hiszen ez aláhúzza az elszámolást, gazdaság, illetve a kiszámíthatóság kérdését. A KKV-k versenyképességének ez elengedhetetlen előfeltétele az, az Atlanti óceán mindkét partján. Köszönöm. Köszönjük szépen. Kérdések és válaszok következnek. Kb. 20 percünk van erre. six uh, speakers. Hatan kértek szót. Elsőként Stefanics úr. Thank you very much, Mr. Chair, and... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az összes előadónak is, hogy az átláthatóságot hangsúlyozzák. Én is egyetértek azzal, amit elmondtak, különösen a szlovák példával, amit Davar asszony felhozott meg tudom erősíteni azt, hogy mi valóban elfogadtunk egy olyan törvényt, melynek értelmében az összes közbeszerzési szerződés csak akkor lehet érvényes, hogyha az megjelent az interneten. Csak ezzel a jogszabályváltozással 14%-kal sikerült csökkenteni a közbeszerzési kiadásokat egyetlen év alatt. A kérdésem Jukins úrhoz az, hogy mivel ő sokkal jobban ismeri az amerikai helyzetet, vajon egy ilyen eh, záradékot el lehetne fogadtatni Amerikában az átláthatóság javítására, illetve esetleg be lehetne ezt foglalni a TTIP tárgyalásokba is. Eh, köszönjük, Helmut Scholz. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni az előadóknak az elmondottakat. Szeretnék hidat verni a két panel között. Úgy hiszem, hogy az európai önkormányzatok és az európai kormányok a közbeszerzési kiírásokat nagyon fontos eszköznek tekintik, és ekként használják azokat. Főként azért, hogy lendületet adjanak a helyi szintű gazdasági fejlődésnek. Nyilván a helyi környezetvédelmi helyzet is szerepet játszik itt, és a szociális helyzet. Hogyha megnézzük, hogy a második panel első előadója mit mondott, de facto, igaz lehet, amit mondod, de kérdés, hogy de jóre a közbeszerzések területén valóban van-e eszköz a kezünkben, és marad-e eszköz a kezünkben ahhoz, hogy az általam említett célkitűzéseket elérjük az önkormányzatok és szintjén és helyi szintjén. A második előadás az USA szemszögéből szintén nagyon érdekes volt. A következő kérdés merült fel bennem ezzel kapcsolatosan. Hogyha az amerikai önkormányzatok és amerikai szövetségi államok Ra nincs is nagy befolyással a szövetségi szint, akkor egy de jure szerződéses szabályozás hogyan változtathatná meg tényszerűen a helyzetet? Köszönjük, Emma. Well, thank you to, um, our speaker. Köszönöm szépen, köszönöm az előadóknak az elmondatokat. A közbeszerzés hatalmas potenciált rejt, főként a KKV-k számára. A tárgyalásoknak ez egy nagyon érzékeny pontja, itt még sok a teendőnk, de lenyűgözött az a sok javaslat, amit az előadóktól hallhattunk ma délelőtt. A bizottságtól szeretném megkérdezni, hogy gondolkodtak -e ezeken a javaslatokon, hogyan lehetne ezeket a gyakorlatba átültetni, főként ami a nagyon bátor usa előadónk javaslatát illeti. Összességében úgy gondolom, hogy az átláthatóság nagyon fontos, ahogyan azt már többen is említették ma. Az Európai Unióban hét hétfőig kellett volna a közbeszerzési irányelvet mindenütt Európában végrehajtani. Ez növelte volna az átláthatóságot a saját rendszerünkben, de eddig a tagállamoknak csak 50%-a ültette át a gyakorlatba az irányelvet. Nagyobb átláthatóságról kell gondoskodnunk tehát itt, az Európai Unióban, és mindent meg kell tennünk az átláthatóság érdekében itt nálunk. Ami a KKV-kat illeti, és a kiírásokat, úgy gondolom, egyfajta portálra lenne szükség, amely a kkv számára hozzáférhetőbbé teszi a kiírásokat, és nagyon jó lenne, hogyha erre vonatkozólag hallanánk valamit a bizottságtól. Köszönöm, elnök úr, és én is gratulálok az összes előadónak. Valamennyiükhöz szeretnék most gyorsan egy kérdést intézni. Jukins úr, hogyha az Egyesült Államok egy piacgazdaság, ahol a verseny uralkodik, akkor eh, hogyan lehet ilyen törvényeket fenntartani, amelyekkel saját iparukat védik? Eh, hogyan lehet ezeket eh, megindokolni, noha nincsenek valós indokok? Az amerikaiak megakadályozzák politikusaikat abban, hogy észszerű döntéseket hozzanak. Davar asszonytól a következőt kérdezném. Nagyon jól elmagyarázta ennek a folyamatnak a működését, de azt gondolom, hogy a projektek végrehajtását is megfelelően kell irányítani. És szerintem ez fájon hiányzik. Hogyan lehet garantálni azt, hogy ellenőrizni, hogy milyen vállalatok hajtják végre ezeket a projekteket? Olyan cégekre van szükség, amelyek megfelelnek a követelményeknek, és a végrehajtás során is megteszik ezt. Tögrott asszonyhoz a következő kérdést intézném. Az én hazámban az összes cégnek joga van fellebbezni a közbeszerzés ellen, és erre megfelelő időt is hagynak, de az a tapasztalatom, hogy ezt a jogot egy átláthatóság kíséri, mindenki tudhatja azt, hogy milyen kritériumok mentén lehet megnyerni egy tendert. Joachim. Nekem is van két kérdésem. Egy dolog, ami elhangzott, az nem fér össze azzal, amit a gazdasági szereplőktől hallok általában. Arra a kérdésről van szó, hogy a KKV-kat, KKV-k mennyire profitálhatnak a közbeszerzési eljárásokból. Németországban a tapasztalatom az, hogy sokszor a KKV-k szereplői megfogalmazzák azt a kérést, hogy gondoskodjunk arról, hogy nekik is legyen esélyük. A problémáik nem az, hogy nem megfelelő az átláthatóság, hanem az, hogy a KKV-k általában kevésbé versenyképesek, általában a közbeszerzési kiírások esetében bizonyos küszöbértékeket határoznak meg, és a KKV-k eh, sokszor hátrányos helyzetbe kerülnek, hogyha nem kapnak regionális kritériumok alapján valamiféle támogatást. A kérdésem az, hogy van-e statisztika arra vonatkozólag, hogy a közbeszerzések kedvezményezettjei esetében milyen változások következtek be a valóságban? Európában ugye már régóta nyitott ez a piac. Ugyanis a konkrét gazdasági szereplőktől általában pont az ellenkezőjét hallom annak, amit mi itt mondani szoktunk. Egy másik dolog, amiről érdemes lenne intenzívebben elgondolkodni, a közbeszerzések liberalizációját azzal indokoljuk, hogy csökkenteni kell a költségeket, de vannak más kritériumok is, például a szociális környezetvédelmi munkajogi kritériumokat is szem előtt kell tartani, hiszen már rég meghaladtuk azokat az időket, amikor csak a költségek játszanak szerepet a gazdasági folyamatokban. A fenntartható fejlődést is szeretnénk a középpontba állítani, mondjuk mindig, ezért a közbeszerzések területén szerintem nagyon jól lehetne előmozdítani pont ezt a fenntartható fejlődést. Thank you, and I would like also to thank all the... Köszönöm, én is szeretnénk köszönetet mondani az előadóknak. Kiváló dolgokat és érdekes gondolatokat hallhattunk tőlük, amelyek remélhetőleg az Európai Bizottság számára is gondolatindítóként szolgál majd a tárgyalások során. De Grót asszony, amit elmondott, egyetértek egyébként önnel, miszerint a KKV-k nyertesség hogy legyenek a TTIP-nek. Néha azt halljuk, hogy csak a nagy cégek fognak profitálni, előnyt húzni a TTIP-ből. Kicsit talán bővebben is tudna szólni arról, hogy a jelenlegi helyzet a KKV-k KKV-k jelenleg milyen helyzetben vannak az amerikai piacon, mennyire sikeresek a közbeszerzésben egyáltalán, vannak erre vonatkozó adatai, és mekkora potenciál rejlik a TTIP-ben, tehát mennyire lehetnek sikeresek. Fordasszony. Tényleg csak nagyon röviden a digitális iparral kapcsolatban, hiszen a gyorsan növekedő iparral szeretnénk foglalkozni. Beszélt arról, hogy a számítás technikai eh, szabványosításra szükség van, hogyha Európa izó normákat követ, Amerika pedig a NIST normákat, akkor újabb nem kereskedelmi akadályokat építünk a nem szabvány, a nem közös szabványokon keresztül. Szeretném hallani az európai szemszögből a véleményt arról, hogy mit gondolunk erről a szabványosítási együttműködés terén. Ez nagyon aktuális, mert Európa pont most kívánja újra gondolni a szabványait. Köszönjük. Nekem is lenne egy nyúfalkni kérdésem. Devar asszony említette, hogy az OECD keretében a a korrupció az esetek 25 et is érintheti amerikai, európai közbeszerzési együttműködés területén a korrupció bármiféle problémát jelenthet? Ennyi. Köszönöm, most kíváncsian várjuk a válaszokat. Kezdjük tehát fordított sorrendben. Elsőként de Grót asszony tehát. Köszönöm, elnök úr. Ha jól értettem, akkor három kérdést intéztek hozzám. Először is a szerződések, közbeszerzi, közbeszerzési eh, pályázatok és szerződések átláthatósága a kkv számára. Ennek a Small Business fejezetben meg kell jelennie. Az Európai Bizottság javasolta a, a a KKV információs portál létrehozását. Azt hiszem, hogy ezen belül, ha ez megvalósul, akkor a közbeszerzések elérhetővé válhatnak. Az Unió részéről van már egy hasonló honlap, nem tudom, hogy az amerikai fél részéről működik-e hasonló. Miért ne lehetne egy közös transatlanti KKV portál? Nem látom ennek akadályát. Második kérdés átláthatóság és a KKV-k mennyire tudnak részt venni a közbeszerzésekben. A G-Cloud nagyon fontos a prekvalifikációs szűrési folyamatban. Nem kell 20-szor, elég egyszer feltölteni bizonyos pályázatokat, ajánlatokat, csak a szükséges adatokat nem kell minden Eh, üzleti adatot, csak azokat, amelyek az előzetes kvalifikációhoz eh, szükségesek, előzetes elbíráláshoz. Adatok európai KKV-k az amerikai közbeszerzésekben témában. Nos, most így csípőből nem tudok erre vonatkozó adatokat adni. Annyit tudok, hogy Amerikában sokkal alacsonyabb a részvétel aránya, mint itt Európában, 5-10% maximum. Mégis óriási lehetőségeket látunk ebben. Úgy érezzük, hogy egy megfelelő TTIP óriási növekedési potenciált jelenthet a kkv számára, de hogyha szeretné, akkor konkrét adatokat el tudok önnek küldeni személyesen. Köszönjük, Jökins professzor úr. Köszönöm elnök úr. A közbeszerzési piacon kereskedelem pártinak lenni nem olyan nehéz dolog. A szövetségi szinten kb. 100 foglalkoznak közbeszerzéssel, és védelmi ágazatban például a, a aki tényleg a háborút akarja megnyerni, annak mindegy, hogy Németországból jön -e a legjobb fegyver, hogyha, hogyha erre van szükség ahhoz, hogy megnyerjük a háborút, akkor miért ne? Az átláthatóság kérdésében a szlovák kérdés érdekes volt. Szlovákia az egyik legátláthatóbb ebből a szempontból, amit sokszor példaként is hozunk fel. Van egy olyan terület, a keretmegállapodások terület, amely Amerikában problémát jelent. Az elkövetkező években szeretnénk, hogyha átláthatóbbak lennének ezek a keretszerződések szövetségi szinten. Ez körülbelül 2-300 milliárd dollár tesz ki a közbeszerzési piacból. Igen, itt is teljes átláthatóságra van szükség helyi és szövetségi állami szinten nagyon nehéz szövetségi szintről nagyobb fokú átláthatóságot rájuk erőszakolni Washingtonból. A Myanmar-i közbeszerzés át is próbáltunk dolgozni, és bizony az ottani főügyész nagyon nyitott volt, hogyha ugyanezt megtenném bármelyik szövetségi államban, mondjuk Delaware államban, akkor lehet, még az is lehet, hogy letartóztatnának, hogy beleütöm a, a, az orromat a, a szövetségi állam, egy szövetségi állam dolgaiba. Competitive. Um, the, that, most of that regulation was stripped away during the Reagan administration, and it would be possible to put that regulation back in. Szeret, szeretnénk egyébként, hogyha korábban uh, megszüntetett szabályok egy részét újra bevezetnék, a, a, a cooperative purchasing egy olyan óriási, nem látható piac, amely például a szemítás technológiában 8 milliárd dollárt tesz ki, ez az úgynevezett szövetkezeti beszerzés, amely egyáltalán nem átlátható. Kérdés felmerült, hogy miért vagyunk ilyen protekcionisták, amikor egy szabad piacgazdaságnak tekintjük magunkat. Ez politikai és lélektani probléma. Az európai New York és Washington között rendszeresen vonatozom. 78-ban gyártották ezt a vonatot tényleg a, tönkreteszi az ülés a, a, a, a hátamat, hogyha valaki egy jó európai megoldást vagy alternatívát tudna kínálni, az lehet, hogy jó lenne, de hát nem is tudunk róla. Hogyan lehet ezeket a követelményeket állami és helyi szinten a szo szociogazdasági követelményeket és a csalás ellenes törvényünk nagyon jól működik, ezen keresztül tudjuk ezt biztosítani. Azt hiszem, hogy az antikorrupciós együttműködés is hosszú távon sikeres lett. Köszönöm, ennyit szerettem volna tényleg villámsebességgel elmondani. Nagyon gyorsan arra a két területre fogok reagálni, ami számomra a legfontosabb. A korrupció és az átláthatóság. Azonos-e a korrupció az Egyesült Államokban és Európában, illetve a világon? A legtöbben azt mondanák, hogy ahol van egy szerződés, ott a korrupcióra is nyílik lehetőség, hiszen végül is mindannyian emberek vagyunk. A tenderek elnyerése során tapasztalható korrupció egy versenykérdés, de különösen közbeszerzések során a legfontosabb kérdés az, hogy az ügynökségeknek vannak bizonyos információik, és ők ítélik oda a szerződéseket. A legjobb módszer az e-közbeszerzés és az átláthatóság. A portál szolgáltatójának nagyon diszkrétnek kell lennie. A kkv definíciója azt gondolom, hogy az Egyesült államokban a, a struktúrán, a bevételen és a munkavállalók számán is múlik. Európában sokkal könnyebb meghatározni, hogy ki számít KKV-nak, mint az Egyesült Államokban. És azt hiszem, hogy ennyit fogok csak mondani. Nagyon sok múlik az átláthatóságban a megállapodásokon. Köszönjük szépen! A prezentációk megjelennek majd az IMCO és az INTA szakbizottságok weboldalán, és szeretném a szakszervezeteket és tavarasszonyt is megkérni, hogy ők is küldjék el a beszédüket, hogy azt is megjeleníthessük. Köszönöm mindenkinek, most pedig megadom a szót Schligen Milch úrnak. Ő az INTA szakbizottság gyakori vendége a kereskedelmi főigazgatóságon a szolgáltatásokért, a szellemi tulajdonjogokért és a közbeszerzésért felelős ő, és nagyon sok aktuális és kényes kérdést fog ő itt bemutatni nekünk. Öné a szó. Köszönöm szépen, és először is szeretnék köszönetet mondani a társelnököknek azért, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Úgy gondolom, hogy lenyűgözően érdekes ez a téma, és a prezentációk is ezt igazolták. Én most szeretném ezt a témát az uniós tárgyaló szemszögéből bemutatni, és néhány más megjegyzést is tennék, hogy jobban kontextusba helyezzem a témát. Beszélni fogok még a három kihívásról, a piaci hozzáférésről, az állami szintű helyzetről az Egyesült Államokban, és azokról a szabályokról, amelyek különösen érdemesek a figyelmükre. Végül pedig megválaszolok majd néhány konkrét kérdést is. A közbeszerzési lehetőségekről sokat beszéltünk már az Unió és az Egyesült Államok között, de ez nem újdonság, mert több mint 20 éve beszélünk erről, próbálunk módot találni arra, hogy hogyan növeljük a lehetőségeket ezeken a piacokon. A GDP 12-15%-át teszik ki a közbeszerzések. Erről mindig vitatkozni szoktunk, ugyanis a mérési adatok változnak, privatizálások történnek, de mindenképpen egy nagy piacról van szó. Ha el akarjuk érni a méretgazdaságosságot, és azt, hogy a, közpénzt helyesen költsük el, akkor ez nagyon fontos. És az sem titok, azt is már régóta hangoztatjuk, hogy az Egyesült Államok több akadályt támaszt, mint az Európai Unió. A tárgyalások épp azért kezdődtek el, mert felismertük, hogy valamit tennünk kell. Ha megnézik azt a munkacsoportot, amely a TTIP tárgyalásokat elindította, volt egy olyan nyilatkozatok, amelyekben szerepel, hogy a közbeszerzési piacokhoz javítani kell a hozzáférést a kormányzás valamennyi szintjén. A nemzeti bánásmód azt illeti, hogy nem lehet diszkriminációt alkalmazni, és nem lehet senkinek sem több hozzáférést adni a piachoz, mint másoknak. Az első kihívás a piaci hozzáférés megvizsgálása. Mindenki felismeri, hogy ez egy releváns kérdés. Több prezentációban is hallottunk erről, ezért ezt nem fogom elismételni. Amerika egyes esetekben megakadályozza a cégeket abban, hogy értékesítsék a termékeiket, és megnehezítik ezeknek a vállalatoknak az életét. Végül meg fognak születni ezek a szerződések, de nagyon sok kiskapunk kell ehhez áthaladni. Itt van például a kaliforniai vasúttal való tapasztalat, amely szintén elhangzott. Nem csak össze kell szerelni és meg kell építeni azt az adott mozdonyt, vagy vagy vasúti kocsit, hanem valamennyi alkatrészt az Egyesült Államokból kell beszerezni. Vajon hány vállalat képes ezeket beszállítani, és mindezek mellett be kell tartani nagyon szigorú szabályokat. És a több száz alkatrész közül végül 7-8 esetben mentességet kapunk, mert tényleg nem lehet azokat beszerezni, és ez mind nagyon bonyolult. Tehát ebben a kontextusban ez azt jelenti, hogy itt vannak akadályok, de át lehet őket ugrani. Ezen kívül nagyon sokszor emlegették még a másik korlátot is, amely főleg a KKV-k előtt tornyosul. Nem tudom, hogy önök tudják-e, hogy az Egyesült Államokban 23%-ot fenn kell tartani ezeknek a vállalatoknak. De valóban szükség van erre a diszkriminációra? Miért zárjuk ki az európai KKV-kat ebből? És miért nem zárjuk ki mi az amerikai KKV-kat a tenderekből? Tehát ez a szabály nem kapott sok figyelmet, de mégiscsak nagyon fontos a tárgyalások szempontjából. Végül pedig nagyon sokan említették, hogy nem egy 19. századi elavult szabályról van szó, szövetségi szinten is új jogszabályok születnek, és időnként még a kormány is új szabályokat vezet be. És New York, New Jersey, illetve más államok is szabályokat vezetnek be. Néhány hete sikerült New York állam kormányát meggyőzni arról, hogy lazítsanak a szabályokon. Tehát népszerű trend az Egyesült Államokban, a helyi preferenciákat alkalmazni. Ez tehát a legfontosabb kihívás, és ez mind állami szinten jelentkezik. A tárgyalásunk során a második legfontosabb kérdés az, hogy állami szinten minek kell történnie. Ugyanis nem csak rájuk erőltetnek szabályokat, a szövetségi törvények nagyban eltérnek a mi irányelveinktől és nem lehet rákényszeríteni egy európai falut, akár hogy ezeket a szabályokat kövesse. Állami szinten nagyon kevéssé szabályozottak a nemzetközi közbeszerzések. 37 olyan állam van, amely a WTO keretein belül valamiféle korlátozást vezetett be. Ők néhány entitással foglalkoznak, Például az együttes beszerzések nem tartoznak a megállapodás hatája alá, és ez csökkenti az átláthatóságot. Az államok számára két prioritás létezik, és itt már elkalandozunk a szabályozás területére. Egyrészt semmiféle rálátásunk nincs arra, hogy állami szinten mi történik, senki sem készít beszámolókat a közbeszerzésekről, és nincs olyan adatbázis sem, mint amilyen az EU-ban rendelkezésre áll. Tehát itt lehetne elkezdeni az egymáshoz való közeledést. Azt hiszem, hogy a szabályozás és az átláthatóság igen fontos célkitűzése a tárgyalásoknak. Mi javasoltunk egy ez ezzel kapcsolatos intézkedést az Egyesült Államoknak is, tehát hogy legyen egy olyan adatbázis, ahol az összes közbeszerzési szerződés megtalálható. Ugyanis a piacok számára fontos, hogy tudják, hogy hol történnek változások, és az is igen fontos, hogy lehessen jogorvoslattal élni. A vállalkozásoknak tudniuk kell, hogy mennyire felelnek meg a kritériumoknak, amikor jelentkeznek egy pályázatra. Függetlenül attól, hogy az államok elkötelezik-e magukat a nyitott közbeszerzés mellett, mégiscsak van egy igen fontos eleme az állami közbeszerzésnek, ugyanis igen sokszor szövetségi forrásokat használnak erre amikor az államok nagyobb infrastruktúrális projekteket indítanak, akkor ez nagyon gyakran szövetségi költségvetésből történik, például az útépítés, a környezetvédelem vagy a csatornázás. A kormány itt igenis sok mindent tehet, nem írhatnak elő minden közbeszerzési szabályt, de ezt tehetnék az odaadott pénz feltételévé. Tehát a szövetségi kormánynak lehetnek preferenciái, amikor szövetségi pénzt juttat az államoknak. Erről tárgyaltunk, megvizsgáltuk ezt a kérdést, és az már nagy eredmény lenne, hogyha a szövetségi szabályok legalább azt kimondanák, hogy nem lehet más preferencia mentén működni, vagy legalábbis nem szövetségi költségvetésből. Ez olyasmi, mint egy állami támogatási szabályozás arra az esetre, amikor valaki állami támogatást igényel. Már érintettem a szabályozás témakörét, hiszen állami szinten van nem csak a, piaci hozzáférés kérdése, hanem a szabályozás is. A bizottság részéről az az álláspontunk, hogy ez a fogyasztók, az állampolgárok, adófizetők pénze, és ezért, ezért nagyon hatékonynak kell lennünk, hogy a végén ne kerüljön többe a beruházás, mint amennyiben valójában kéne. De hadd fogalmazzak nagyon egyértelműen, ez nem azt jelenti, hogy a szociális vagy zöld közbeszerzés szabályait is rájuk erőltetjük. Az Európai Unióban mi beszélünk ennek a fontosságáról. Említették itt például az ökocímkék kérdését. Mi nyitottan kezeljük ezt a kérdést, ugyanis nem gondoljuk, hogy a kereskedelmi megállapodásokba bele kellene írni ezeket az eltérő célokat is. A piacról van itt szó, nem feltétlenül kell ebbe belekeverni a szociális vagy környezetvédelmi célokat. Más kontextusban ezeket ugyanakkor meg lehet említeni. Azt hiszem, hogy 10 percet kaptam, tehát az utolsó 20 másodpercben megpróbálom megválaszolni a bizottsághoz már intézett kérdéseket. Elhangzott egy kérdés a Kanadán keresztüli kiskapuról, ugyanis Kanadával egy nagyon méreható megállapodást kötöttünk. Ez igaz Svájcra és más országokra is, tehát az Egyesült Államok vegyes vállalkozást indíthatna velük is, de azt hiszem, hogy ennek nem annyira nagy a veszélye, hiszen az elhelyezkedés ugyan hasonló, de hogyha az Egyesült Államokban állítottak elő egy terméket, akkor az nem segít, hogyha Kanadán keresztül juttatják el ide, hiszen a származási országra vonatkozó szabályok elég szigorúak. Itt egy technikai részletről van szó. A kabotás arról szól, hogy ki nyújtja a szolgáltatást. A hajózásban nem feltétlenül erről van szó. Az Egyesült Államokban előfordul, az Európai Unióban előfordul a kabotás egyes kikötők között, de ha megnézzük az Egyesült Államokat, méretben ez nem annyira releváns, hiszen nincsenek olyan nagy távolságok Európában, hogy az amerikaiak kabotásba kezdhetnének. De a közbeszerzési szabályok tekintetében a példák azt mutatják, hogy nem annyira arról van szó, hogy valaki tudja nyújtani a szolgáltatást, hanem hogy a beszerző kormány hogyan szerzi be például a jégtörőket vagy a kompokat, maga a szolgáltatás eltér attól, hogy magának a hajónak amerikainak kell -e lennie. Azt hiszem, hogy inkább a kormányzati szolgáltatásokkal van itt a probléma. Kaspari úr kérdésére válaszolnék, ő a közszolgáltatásokra kérdezett rá. Én teljesen egyetértek vele, meg kell győződnünk arról, hogy amikor a közbeszerzésről beszélünk, akkor nem megyünk bele abba a kérdésbe, hogy milyen eh, szolgáltatásokat szerez be az állam a szabad piacon, és milyen szolgáltatásokat nyújtanak eh, a szociális eh, szolgálatok. Nagyon egyértelműen ki kell mondjam, hogy ennek az egyensúlyát nem törekszünk felborítani, nem arról van szó, hogy ki tudja elvégezni az adott szolgáltatást. Hogyha a közbeszerzés útján választják ki a szolgáltatókat, akkor a tagállamok és a közösségek közötti belső szolgáltatásról van szó, amit nem fed le ez a megállapodás. Tehát az alapvető szabályozás a saját közbeszerzési szabályainkban merül ki, ami a belső közbeszerzésre nem vonatkozik. Kaspari úr feltett még egy kérdést, hogy milyen léptékűek ezek a lehetőségek. Itt ismét az átláthatóságra és a statisztikára térnék vissza. Amerikai barátainkkal is gyakran vitázunk a számadatokról. Különösen az Egyesült Államokban nagyon sok jelentést készítenek, de elég nehéz lenyomozni azt, hogy konkrétan honnan érkeznek az áruk. Természetesen vannak saját becsléseink, mi úgy gondoljuk, hogy a piacunk nagyobb része nyitott, az amerikai ezzel nem értenek egyet. Mi kapunk bizonyos összesített statisztikákat az Egyesült Államoktól, és vannak olyan elektronikus adatbázisok, amelyek jobban tájékoztatnak minket. Ha megkérdezzük a vállalatokat, hogy mi a probléma, ők nem a statisztikát fogják emlegetni, hanem azt, hogy nem tudják a szabályok miatt eladni a termékeiket. Ezért mi erre szeretnénk koncentrálni. Két dolgot mondanék még. Winkler úr a vízumok kérdésére utalt. Szeretném elmondani, hogy egy CETA, amiről itt szó van, az nem a vízumokról szól, hanem ez a kereskedelmi tárgyalások részét képezi. És minden alkalommal megkérjük a kanadaiakat, hogy lépjenek előre azokkal a tagállamokkal szemben, amelyeknek itt még problémái vannak. És elhangzott egy olyan kérdés is, hogy az állami támogatások problémájára rátekintenék. Van még egy kérdés, amelyet nem válaszoltam meg, nem tudom, hogy pontosan mi is volt az. A kereskedelemben dolgozó bizottsági tisztviselőként biztos vagyok benne, hogy ezeket a kérdéseket folyamatosan követjük, de az irányelv maga nagyon bonyolult, és ezért fontos, hogy azt megfelelően hajtsuk végre. De ennek nem vagyok a szakértője. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. nem sokára New Yorkba utazik a 13. tárgyalási forduló miatt. Sok sikert kívánok! Remélem, hogy sikerül majd megfelelően képviselni az európai álláspontot. Ezzel gyakorlatilag a meghallgatás végéhez érkeztünk el. Az INCO jelentéstevője még hozzáfűzhet valamit, ha kérje szót. Köszönöm szépen elnök asszony és elnök úr. Ma a TTIP tárgyalások egyik kulcsfontosságú eleméről egyeztettünk, nagyon érdekes gondolatokat hallhattunk arról, hogy mit tehetünk a tárgyalások során annak érdekében, hogy eredményesek legyünk. Az egyik záró megjegyzésemben szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ki lenne az, vagy kik lennének azok, akik számára eredményeket akarunk elérni, a KKV-k nyilvánvalóan, ők lennének a TTIP fő kedvezményezetjei. A tárgyaló feleket ösztönöznünk kell arra, hogy gyakoroljanak nyomást az USA beli tárgyalófélre, hogy megfelelő eredményeket érjünk el a KKV-k számára. A KKV-k, mint tudjuk, a gazdaság mozgatórugói, ők a legfontosabbak a digitális gazdaság szempontjából is, és egyéb más területen, területeken is. A második fő vonulata a mondanomnak az, hogy a közbeszerzési piacokon mit szeretnénk elérni. A mai vitából világosá vált, hogy mint a szövetségi, mint a szövetségi állami szinten eredményeket várunk. Fontos, hogy az usa partnereink közelítsenek hozzánk ebben a kérdésben hogyha az EU-s tárgyalóknak sikerül meggyőzni az USA beli partnereket, hogy a vonatkozó amerikai jogszabályban három szót töröljenek, már akkor nagyon jelentős eredményeket értünk el a kkv számára Európában. Remélem, hogy a tárgyalások végén nagyra törő eredményekről számolhatunk be a közbeszerzések kapcsán, és remélem, hogy igazi igazán jelentős eredményeket láthatunk a vállalkozásaink szempontjával is. Az amerikai piacokhoz való hozzáférés szempontjából. Köszönöm, mondja az elnök, én a parlament TTIP jelentéstevőjeként fogok most még hozzászólni. Köszönöm a szakértőknek, amiért ilyen sok remek gondolatot vetettek fel. Szerintem a legfőbb kérdést sikerült tisztáznunk. Szerintem lényegében ezen múlhat a TTIP sorsa. Rengeteg problémáról esik szó a nyilvánosság előtt is, de a mai témán kulcsfontosságú az Európai Unió szempontjából, és a tárgyalási folyamatban már három éve nincs előrelépés ezen a területen. Ha az elkövetkezendő fordulók során, az elkövetkező két forduló során nem lesz előrelépés, nem lesz haladás ezen a területen, akkor júliusban el kell gondolkodnunk azon, hogy folytassuk-e a tárgyalásokat, vagy pedig azt mondjuk, hogy a közeljövőben nem várható megállapodás. Nyilván nem egyszerű a helyzet, sok-sok akadályról hallhattunk ma délelőtt, főként a különböző szinteket illeti, Dieter is beszélte erről, a szövetségi szint, és a szövetségi szint alatti szintek, ahol a szövetségi kormányzat támogatásokat nyújt. Nagyon sok intézmény és szerv vesz részt Ezekben a folyamatokban megfelelő átláthatóságra, megfelelő statisztikai adatokra van szükség, és ami a közbeszerzéseket illeti, nagyon sok politikai célkitűzésnek kell megfelelni. Itt vannak a fiskális célok nyilván, de a környezetvédelmi és szociális rendelkezéseknek is meg kell felelni. Koherens módon kell tehát eljárni. Annak érdekében, hogy a KKV-k érdekében, de a polgárok érdekében is elérjük a megfelelő eredményt gondolok a munkáltatókra, munkavállalókra is eljött. Fontos tehát, hogy olyan eredmény szülessen, amely minden érdekelt fél érdekeit szolgálja. Nem elég tehát csak a gazdasági szempontokat szem előtt tartani. Hallhattuk azonban ma azt is, az USA részéről és az európai részről is, hogy van lehetőség az előrelépésre. Én optimista vagyok. Remélem, hogy a tárgyaló felek megtalálják a módját annak, hogy előbbre jussunk. És remélem, hogy nem kell júliusban majd azt mondani, hogy hát, itt a történet vége. Még egyszer, nagyon sok sikert kívánok a tárgyalóknak az elkövetkezendő fordulóra. Köszönöm. Köszönöm, én is szeretnék néhány záró megjegyzést tenni, köszönöm az együttműködést ezen a téren. A közbeszerzési fejezet nagyon fontos a belső piaci szakbizottság számára. Annak érdekében, hogy a TTIP tárgyalások egészéhez megnyerjük a támogatást, meg kell tudnunk mutatni azt, hogy az európai szervezetek előnyét élvezhetik majd ennek a megállapodásnak. Nagyon örültem annak a pozitív üzenetnek, amelyet a Kisvállalkozások Szövetsége eh, hozott el hozzánk ma. Az átláthatóság növelése növelésének követelménye hangzott el, a második panelben pedig nagyon sok gyakorlati ötlet hangzott el arról, hogy például a digitális ágazatban és egyéb más ágazatokban hogyan tudjuk a határokon átnyúló eh, közbeszerzési eljárásokat előmozdítani a TTIP kontextusán belül. Mindannyian persze támogatni akarjuk a saját helyi vállalkozásainkat, de néhány nagyon gyakorlati megoldást hallhattunk arra, hogy eh, hogyan egyeztethető ez össze a TTIP-pel. Nagyon örülök annak, amit Dieter mondott, haladnunk kell előre, nem szabad ezt a történetet ennyiben hagyni, meg kell találni a gyakorlati módját annak, hogy hogyan tudjuk mindenki előnyére megszövegezni ezt a megállapodást. Tehát haladjunk tovább ezen az úton, és nézzük meg, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a közbeszerzési fejezet tehát úgy alakítsuk ki, hogy az Atlanti óceán mindkét partján elégedettségre adjon okot. Ami az EU-s közbeszerzési szabályok gyakorlati megvalósítását illeti, erről is hallhattunk néhány szót. Konkrét gyakorlati dolgokat hallhatunk. Ez a dokumentum megtalálható a terem hátuljában, ez talán érdekes lehet a képviselők számára, érdemes vetni rá egy pillantást, hiszen hogyha a választókerületekben elhangzik egy-egy kérdés az európai közbeszerzési rendszerre vonatkozólag, akkor ez esetleg támogatást nyújthat és segíthet. Köszönöm szépen, és köszönöm az együttműködést a két szakbizottság között. Köszönöm én is a kiváló együttműködést a szakbizottságok között. Két perc múlva az INTA szakbizottsági üle- ülés az első emeleten megkezdődik itt ebben az épületben.